kollégák, megkezdjük az ülést, illetve folytatjuk a tegnap ülési jegyzőkönyvét, illetve az elfogadott szövegeket. Elolvashatják, rendelkezésre állnak, van-e ezzel kapcsolatban kifogások? Nincsen ilyen, akkor ezzel elfogadtuk.